és gratulálunk a kollégáknak. Most pedig Brice Hortefő kollégának a nevét említem, ő ugyanis egy kérdése, kéréssel fordult hozzánk, hogy a parlamenti immunitását védjük meg, Párizsban nyitottak ellene eljárást. A szabályzat 7-es cikk 1-es bekezdésének értelmében ezt a kérést továbbítom a jogi bizottsághoz megint csak a házszabály 87-es cikkének hatos bekezdése értelmében mondom, hogy a szakbizottsági elnökök konferenciájának elnöke tájékoztatott engem